Uh, Tájékoztattak arról, hogy Koradza Bolt az Bilt asszony ügyrendi kérdésben kért szót. Kérem, hallgassuk meg képviselőtársunkat. Thank you, Mr. Chairman, dear... Köszönöm, elnök úr, kedves képviselőtársak. Szeretném felvetni a, a, azt a Löpen asszony választási szabadási csalásának ügyét. Mert ha Elnök úr, megkaptam a szót? Nos. Pillanat. Elnök. Kérek képviselőtársamat, hogy tiszteljék meg azzal a képviselőtársokat, hogy meghallgatják. Az októberi, Karazaböld asszony parancsolja. Az októberi ülésen több kollégámmal együtt felvetettük ezt az ügyet, és azt kértük, hogy hivatalos vizsgálat induljon Többen még mindig várjuk ennek a vizsgálatnak az eredményét, oly sok hónap elteltével. Marcel de Graaf ö, ö, alelnök, a frakció alelnöke büntetést kapott az állampolgári kezdeményezés tárgyalása során végrehajtott szavazási csalása miatt. Ám Nikola Bey úr ügyében nem hallottunk semmit, holott Madame Löpen asszony kártyájával szavazott, a kibocsátási rendszerek tárgyalása során. Reméljük, hogy valami hírei vannak, elnök úr, ezen eljárások eredményéről. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a parlament elnöke felkért, hogy tájékoztassam önöket a következőkről, amelyek pontosan a témáról szólnak. Ám először Le Pen asszony kért szót, és megadom neki. Kedves kollégák, kedves Koráca eh, Bélt asszony, úgy látszik, hogy teljesen meg van őrülve az én személyemért. Köszönöm szépen. Arról szeretném tájékoztatni, hogy a, a, ez, ezen hazugságok ellenére eh, egy abszolút eh, ártatlan vagyok ebben az ügyben. All right, now, because... Rendben. Mivel bejelentett készítettem ezt a napirendi pontot, és pontosan erről a témáról szól, felolvasom azt a szöveget, melyet a parlament elnöke nevében közlök. Idézem. Mint bizonyal emlékeznek rá, az október 28-i plenáris ülésen a szavazás során 2015-ben az elnököt, elnöknek Koraza Bildasszony kérdést tett fel, hogy vizsgálják ki azon körülményeket, amelyek alapján Löpen asszony szavazógépét használták az ő távollétében. 2015. december 17-én ezt követően a parlamentet tájékoztatták a, par, elnök döntéséről, miszerint büntetés szab ki de Graf úrra ezért a viselkedésért, amelyet az említett szavazási ülésen tett, illetve azért, hogy használta Löpen asszony szavazógépét. A büntetés napi díjának öt napra való felfüggesztését jelentette. Mindezen túl több képviselő meghallgatása után és Bey úr kétszeri meghallgatását követően az elnök úgy döntött, hogy büntetés szab ki Bey úrra ugyanazon szavazási időszakban való viselkedéséért, azért, hogy használta Löpen asszony szavazógépét. A büntetés a napi díj felfüggesztését jelenti egy ötnapos időszakra. Az illetett képviselőket tájékoztatták erről a döntésről. Zárom a, az idézetet. Most pedig B úr kér szót, parancsoljon. Euh, monsieur le président euh, mon. igen köszönöm szépen nos a 164-es és 167-es cikkre szeretnék utalni. Természetesen fellebbezek a szankció ellen, ez, ennek semmilyen jogalapja nincsen, illetve bizonyítékok sincsenek a háttérben. Schulz elnök úr totalitárius módon használja ki a szabályokat, illetve elnöki szerepét, és ezt a kedden is pontosan erről tett tanúbizonyságot az ENSZ előtt. Fantáziál, rágalmazásokra épül ez a döntés, és megsérti a 166-os cikket, és szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nem nekem kell bebizonyítani az ártatlanságomat, hanem azoknak, akik engem vádolnak. Illetve azt is tudni kell, hogy Schulz úr kampányol egy új elnökségi ö, fél mandátumért. We have taken... uh, meghallgattuk amit mondott, és hogy megtámadta a döntést, ám most Karadza Bild asszony kért szót, és megadom neki. Mr. Chairman. Elnök úr, nagyon gyorsan csak. Bizonyítéka ez annak, hogy félrevezetik a közvéleményt. Egy nyilvános hazugságról van szó, szóval hiszen Bér személyesen azt mondta nekem, elmondta nekem, hogy Lepen asszony helyet szavazott az autóban, amikor, amikor a reptére hajtottunk, és itt volt egy tanum is, de Kreisz asszony. Úgy tűnik, hogy a Front National úgy gondolja, hogy a parlament szabálya és törvények felett áll. Erre bizonyíték mindez. I take the... A kommuniké ki, arról szólt, hogy megbüntetik B urat és de Gráf urat. Ez a döntés azt a vizsgálatot követte.